Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Átveszem a levezető elnöki feladatokat, megadom Podimáta asszonynak a szót. Ani, parancsolj! Thank you very much, President. President. Köszönöm, elnök úr! az adó elkerülés és az csalással kapcsolatos szöveg társaláírája kont, és mivel a görög küldöttség utolsó repülője indul, nem tudom, hogy a kollégák egyet értenek-e azzal, hogy a szavazás sorrendjén változtassunk, és kezdjük ezzel az állásfoglalással a 11-es napi rendet követően a GSP-t követően. Tudom, hogy ez nem megszokott kérdés, de hát különleges körülmények mondatják velem, hogy erre szüksége van a görög küldöttségnek. Van -e esetleg ellenvetés ezzel kapcsolatban? Jeneku asszony parancsoljon. Monsieur le Président, je crois que Madame... Elnök úr, Podimat asszonynak igaza van, ugyanezen oknál fogva, amit ő is mondott, én is azt kérem, hogy így járjunk el, azaz hozzuk előre az adóügyi szavazást. Köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen. Van-e esetleg valaki e javaslat ellen? Ha nem, akkor ebben az értelemben fogunk eljárni. Ódi úr, parancsoljon. Elnök úr, nem ellenzem a javaslatot, de amint leülnek a kollégák, kérem figyeljenek oda a, a frakciók is, mert megvan a, a, a szavazólistának a maga sorrendje, és voltak már hibák, tehát hogyha így járunk el, kérem, hogy szépen, lassan szavazzunk. Nem kell, hogy aggódjon, Ódi úr, Podimáta Gyanakú asszonyok javaslatát megfelelően fogjuk eh, implementálni. Egy közleményem is van önök számára, Vladimir Remek, az Európai Parlamenti mandátumáról való lemondásáról tájékoztatott december 16-ai hatállyal. Az Európai Parlament az eljárási szabályzat 4-es cikk értelmében a szabadá váló mandátumot,